Yesterday. Jó napot kívánok! Tegnap és ma a Libe szakbizottság két nagyon sűrű eh, egy délelőttöt és egy délutánt lebonyolított. Most pedig Ilva Johansson belügyi biztos fog beszámolni az EU belső biztonságának jövőjéről és az uniós belső biztonsági stratégiájáról biztonsági felelős biztos volt, de most belügyi biztos, azonban biztonsági témákkal is foglalkozik. Nagyon fontos az a szakpolitika az európai állampolgárok számára, és látjuk azt is, hogy a választásokat a júniusi tanácsi következtetésekben 2015-ös tanácsi következtetésekben foglaltak irányítják. Úgyhogy időszerű egy nagyon átfogó és mély vita erről a témáról. Több szakpolitikai dokumentumot kell végig gondolnunk a 2019-es, 14-es tanácsi következtetéseket, a bizottsági közleményt, a terrorizmusról és a radikalizáció megelőzéséről, akár online, a szervezett bűnözés akadályozásáról és a kiberbűnözés elleni küzdelemről. A finn elnökség alatt egy dokumentum született, amit a román elnökség is megerősített. Szeretek volna illetve létrehoztak egy dokumentumot 2019. júliusára a megújult belső biztonsági stratégia végrehajtása címmel. A közelmúltról, a közelmúltbeli fejleményekről és az előttünk álló jövőről is fog remélhetőleg beszélni a biztos. Az eszme cserére egy óránk áll rendelkezésre, úgyhogy kérek mindenkit, hogy észszerűen álljon hozzá. Először Johansson biztos kap szót, utána pedig első körben a koordinátorok, azok a képviselők pedig, akik szeretnének a későbbiekben hozzászólni, emeljék meg a emeljék magasba a kezüket, a kártyájukat, vagy bármilyen más módon jelezzék, hogy szeretnének hozzászólni. Johansen biztos azt hogy a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek és a belső biztonságról fogok beszélni. Számomra a belső biztonság és a szabadság nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. A társadalmi kohézióról is szól mindez, és arról, hogy az állampolgároknak hogyan lehet meg a szabadsága arra, hogy cselekedjenek. A nőket ugyanaz a cselekedési szabadság kell, hogy megillesse, mint a férfiakat, a gyermekeknek pedig joga, hogy bármilyen erőszak vagy visszaéléssel szemben megvédjék őket. Nagyon sok különböző aspektusa van tehát a belső biztonságnak. Mindannyian tudjuk azt, hogy egymástól függünk, minden tagállam függ attól, hogy a többi európai uniós tagállamban milyen a biztonsági helyzet. Úgyhogy együtt kell dolgoznunk, és tudjuk azt is, hogy bár nagyon sok jó fejlemény történt, és növekedett a bizalom a tagállamok között, ennek dacára még sok tennivalónk van. Javítottuk azt a kapacitásunkat, hogy a belső biztonságunkat érintő fenyegetéseket kezeljük, azonban egyre inkább online az internetre tevődik át a szervezett bűnözés és új üzleti modelleket is kialakítottak, ami ezen alapul. Ezért új javaslataink lesznek majd, de hangsúlyoznom kell, hogy a már meghozott döntések végrehajtásával kell kezdenünk a munkát. Különösen kiemelném az új európai információs szolgálatokra, az interoperabilitásra vonatkozó szabályok végrehajtásával megkérdezzük a tagállamokat, hogy hogyan teszik ezt, mennyire vannak felkészülve arra, hogy végrehajtsák ezeket a szabályokat, de még mindig aggasztó a helyzet. 16 tagállamnak nincs nemzeti végrehajtási terve, 11 még nem hajtotta végre azt a felmérést, hogy milyen nemzeti jogszabályok megalkotására van szükség, 12 nem becsülte fel, hogy milyen erőforrásokra van szükség, és 17 tagállamnak nincs részletes terve. Ez volt az első fontos, egyik fontos üzenetem a múlt heti informális miniszteri tanácson, hogy minden miniszternek prioritássá kell tenni ezt a kérdést, hiszen számítunk a tagállamokra, minden tagállamra, és nem folytathatjuk ennek a koncepciónak a működő képessé tételét, mielőtt minden tagállam nem végezte el a házi feladatát, és nem hajtotta végre a vonatkozó jogszabályokat. Nagyon fontos szerepem tehát, hogy ez irányba nyomást gyakoroljak a tagállamokra, illetve az elbizonyítékok és a terrorista tartalmak online két másik nagyon fontos téma. A parlamenti előadókkal és árnyék előadókkal is találkoztunk már, és politikai szinten készen állunk az előrelépésre. Készen állok arra is, hogy kompromisszumot találjunk önökkel és a tanácssal a online um, és a korrektív elemek kapcsán, a bűnözéssel kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy minden bűnügyi nyomozás 85%-ában felhasználnak e-bizonyítékokat. De hadd szóljak pár szót az új javaslatokról és az új kezdeményezéseinkről. Mi az, mielőtt azonban részletekbe mennék ezzel kapcsolatban, hadd mondjam el azt, hogy amikor új jogszabályokat készítünk elő, akkor egy bizonyíték alapú megközelítést szeretnék követni konzultációkat folytatunk a bizottság részéről az érdekelt felekkel, a lehetséges hatásokat pedig értékeljük. A lehető legjobb módon kell kialakítanunk az új javaslatokat. A három prioritás terület a terrorizmus, a radikalizáció, a szervezetbűnözés és a digitális korban elkövetett bűnözés elleni fellépés. A radikalizáció és terrorizmus tekintetében nagyon sokat tettünk már eddig is, de még sok feladat áll előttünk. Már is látható, hogy majdnem az összes nemrégi ö, terrorista támadást úgynevezett otthon kinevelt, radikalizálódó terrorista követett el. Ezt figyelembe kell venni. Alacsony technikai felkészültséggel, alacsony költségvetéssel nyilvános hogy helyeken követték el ezeket a cselekményeket. Figyelembe kell venni ezt is, illetve azt is, hogy egyre komplexebb fenyegetésekkel állunk szemben a drónok és a vegyi anyagok használata ezek lehetsége miatt, illetve az 5G és a hálózati infrastruktúra sérülékenysége miatt, amit szintén felhasználhatnak terrorista célra. A dzsihadista terrorizmus továbbra is jelentős fenyegetést jelent az EU-nak, de növekszik a jobboldali szélsőség ter- által jelentett terrorista fenyegetettség is. Az Európol szerint a tagállamok 129 megakadályozott terrorista cselekményről számoltak be. 1056 szemét tartóztattak le ezekkel kapcsolatban ugyanebben az évben. javítanunk kell az operatív együttműködést a rendőrségek között, az információ megosztást, szigorúbb határbiztonságra van szükség, és a terrorista harcosok potenciális visszatérését meg kell oldani. Meg kell akadályoznunk a radikalizációt. Az EU-s radikalizációs tudatosítási hálózat több ezer szakértő közötti információcserét tesz lehetővé, de még tovább devíthatnánk ennek a hálózatnak a működését. Folytatni kell a magánszektorral is a párbeszédet. Az EU-s internetfórum nagyon értékes útja módja volt ennek, hogy csökkentsük a terrorista tartalmak jelenlétét online. Új javaslatokra van szükség a kritikus infrastruktúra tekintetében. Ma a jogszabályok csak az energiára és a közlekedésre vannak korlátozva javaslatokat készítünk elő, amelyek révén a pénzügy, az egészségügy és a víz is bekerülhetne ezekbe a javaslatokba. Ami a szervezetbűnözést illeti, újabb lépéseket kell tennünk, hogy fellépjünk ez ellen. Az Európol adatai haza, a, alapján több mint 5000 ilyen csoportot ö, tartanak szem előtt, és folytatnak ellenük nyomozást Európában. Ez 2017-hez, 13-hoz jelentős növekedést mutat. Az információcsere rend, rendőri hatóságok között szintén nagyon fontos a terrorizmus és a szervezetbűnözés elleni küzdelemben is. A bűnöldöző szervek együttműködését meg kell erősíteni, az európai jogi keretet is, amely egyrészt szét van szórva különböző jogi szövegekben, rá másrészt elavult és ez is lehetővé tenni a jobb együttműködést a tagállamok között, ha ezt megreformálnánk. Frissíteni kell az Európa mandátumát, hogy ez az ügynökség a közvetlenül tudjon adatokat cserélni magáncégekkel, mint például bankokkal a pénzügyi bűncselekmények esetében, az online terrorista tartalmak és a gyermekpornográfia kapcsán pedig az internet szolgáltatókkal. Az bűnöldöző szervek információ cseréjére vonatkozó primi határozatok lehetővé teszik a tagállamoknak azt, hogy automatikusan keressenek a, az új lenyomat és DNS alapú nemzeti adatbázisokban, de nem friss és modernizálni kell az ilyen jellegű adatcserékre vonatkozó kapacitásokat. Azon kívül új adatkategóriákat kell felvetni, illetve az interoperabilitást javítani kell. Nagyon komoly szerepet játszanak a szervezet bűnözői csoportok, úgyhogy sokkal többet kell tennünk, hogy, javas, hogy javítsuk a tőkéjük befogyasztását. Ilyen pillanatban mindössze 1%-át a profitjuknak tudjuk elkobozni, úgyhogy ez is egy olyan terület, ahol új javaslatokra van szükség a pénz áramlásával összekapcsolva a drogok áramlását is meg kell állítani. Ez nem csak a családokat teszi tönkre, hanem az egyre több ö, olcsóbb és hatékonyabb drog, ráadásul Európában előállító drog használatával a bűnözők készpénzkezelése is egyre könnyebbé válik. Ezen kívül az illegális fegyverhasználattal szemben és a fegyvercsempészettel szemben fel kell lépnünk, mert ezek megkönnyítik a terrorista cselekmények elkövetését. 35 millió illegális tűzfegyvert birtokoltak Európai Uniós állampolgárok az elmúlt években. Kitérnék az embercsempészetre is, az áldozatok és a szolgáltatások felhasználóinak a dekriminalizálására van szükség. Ezen kívül a digitális területen be kell zárni a nyomozók és a bűnözők képességei közötti szakadékot. Az mesterséges intelligenciák új kihívásokat és lehetőségeket jelentenek. A bűnüldözés vesztes harcot vív a gyermekek online bántalmazása és kihasználása ellen, exponenciálisan növekszik ez a szörnyű bűncselekmény. A rendőreinknek sokkal hatékonyabban kell tudnia felhasználni a rendelkezésükre álló lehetőségeket. A gyermekeket szexuálisan kihasználó személyek egyre inkább kihasználják az online lehetőségeket, az ezáltal jelentett anonimitást, a titkosított alkalmazásokat, és így egyre nehezebb őket azonosítani. Milyen nyomozások zajlanak? Az Europol, az Európai Kiberbűnözési Központja 300 ezer aktív résztvevőt tart számon, akik potenciálisan gyermekek szexuális kizsákmányolását rejtik titkosított internet tartalmak mögé. Következésképp nagyon sokat értünk már el, azonban úgy gondolom, hogy az EU-s állampolgárok és a tagállamok, és különösen önök, az Európai Parlament képviselői azt várják tőlünk, hogy még többet tegyünk. Hogy megvédjük az állampolgárokat, a nőket, a gyermekeket, és hogy visszanyerjük az állampolgárok és a társadalom bizalmát, valamint a tagállamok közötti bizalmat visszaépítsük. Ha összetartunk és együtt dolgozunk, nem csak a tagállamokkal, hanem mindenkivel, aki a belső biztonságért felelős, haladni tudunk a terrorizmus és a szervezet bűnözés elleni küzdelemben. Érdeklődésre várom a kérdéseiket és a javaslataikat az új javaslatainkkal kapcsolatban. Köszönöm. Well, thank you for these Köszönöm, és köszönjük szépen, hogy az összes aktuális kérdést végigvette. Nagyon sok mindenről van szó. Először a koordinátorokat kérdezném. Először lássuk, hogy hányan vannak itt. Mindenki itt van-e? Metzola asszony az első az EPP-től. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, biztos asszony, hogy újra itt van a szakbizottságunkban, és ilyen konstruktívan együtt dolgozik velünk. Amikor a Schengeni övezetről beszélünk, akkor örülünk annak, hogy nincsenek belső határok. Azt mondjuk, hogy ez egy kézzelfogható eredménye az európai együttműködésnek de úgy gondolom, hogy ahogy sokan mások is mondják, a homokba dugjuk a fejünket, sok mindent nem értünk, a Schengeni övezetet a bűnözők is kihasználják terrorizmusra, szervezett bűnözésre, ugyanakkor azt jól értjük, hogy a Schengeni övezet elengedhetetlen előfeltétele az, hogy a külső határok jól működjenek így biztosíthatjuk csak a belső biztonságot. Ugyanakkor javítani kell a terrorellenes küzdelmet is, oly módon, hogy arányos és megfelelő legyen az a tagállamoknak kell ezt erőteljesen irányítani. Elizabeth, el tudná magyarázni, hogy hogyan látja az információ és adatáramlás javítását a tagállamok között ebből a szempontból. Végül pedig a lőfegyver szabályozásról beszélt. Emlékszem a múlt héten, hogy milyen nehéz volt az erről szóló tárgyalás hogyan lehet arról gondoskodni, hogy az összes tagállam, illetve magánszemélyek, szervezetek, sportklubok, mindenki részt vegyen a lőfegyver szabályozásról szóló egyeztetésben. Mert van egy nagyon mm, nagy része ezeknek a tevékenységeknek a tagállamokban, amely nem bűn elkövető jellegű. Kedves kollégák, természetesen a különböző témákban sokan akarják kifejteni a véleményüket. Csak egy témánk van ma délután, de már most látom, hogy csúszás lesz, mert több mint 20 jelentkeztek. Kérem, hogy tartsák be az időkereteket, és amilyen tömören csak tudnak, olyan tömören fogalmazzanak. A koordinátorok után a képviselők csak egy percet tudnak kapni, remélem, hogy ez így rendben lesz, különben gondba kerülünk. Szépen asszony, köszönöm szépen, és köszönöm a biztos asszonynak ezt az előadást, illetve a párbeszédet. Éppen ma délelőtt volt egy eszmecserénk arról, hogy mennyire megnövekedett az EU-ba érkező kábítószer mennyisége, konténerekben érkezik a kábítószer, ezért nagyon fontos, hogy a külső határokat megerősítsük. Amikor a Frontexet megerősítjük, ugye a parti őrséget megerősítjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a tagállamok lemaradnak a megvalósításban, a végrehajtásban. Ami az interoperabilitást illeti, hallottuk, hogy a számok mit mutatnak, és milyen lemaradások vannak. Megint csak azt tapasztaljuk, hogy a tagállamok nem cselekszenek eléggé. Úgyhogy felvetődik bennem, hogy tényleg újabb intézkedésekre van-e szükség, vagy inkább a meglévő, már eldöntött intézkedések végrehajtását kellene hm, hangsúlyozni mert úgy tűnik, hogy ezek csak szimbólumok, és senki nem érdekelt a végrehajtásukban. A bűnözők nagyon gyorsan tudnak váltani, és új területekre áttérni, ezért a konkrét intézkedéseken túlmenően fontos lenne, hogy a rendvédelmi szervek is rugalmasan tudjanak váltani, illetve a különböző területeken szakértőkkel rendelkezzenek. A tagállamok feladata ez is, hogy kiképezze a szakértőket, szakértő tímeket a különböző bűnözési formák elleni küzdelemre. Azzal vicceltem, de lehet, hogy jó ötlet lenne, hogyha egyfajta Erasmus programot vezetnénk be a rendvédelmi szervek szakértői számára, hiszen tagállamonként eltérhetnek a kihívások, másrészt az együttműködést is javítaná, hogyha újabb ö, típusai jönnének létre, illetve ö, több közös nyomozó ö, csoport hálózatot tudnánk felállítani. Aztán ön említette a szélsőséges tevékenység terjedését Németország ban megtapasztalhattam, hogy ez jóval nagyobb probléma a demokrácia szempontjából, mint a terrorizmus, mert a terrorizmussal kapcsolatban mindenki egyetért, hogy ez jól behatárolható, de a szélsőséges fellépések különböző fajtái nagyon veszélyeztetik a demokráciánkat családon belül nem igaz, tehát családon belül megfélemlítenek embereket, akik így nem mernek a helyi választásokon részt venni, rendőrséghez fordulni, stb. Aztán az internetes kiberbűnözéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy kisé szomorú, hogy mindig a gyermekabúzusra lyukadunk ki. Igaz, hogy ez súlyos probléma, de a titkosítással általában is foglalkozni kell, és szeretném tudni, hogy hol tartunk, mert uh, uh, lehet, hogy az online gyermekabúzus terjed, de és ugye képeket, videókat lehet megnézni. Na de hát ezek a gyerekek a való életben léteznek. Azt kell megnézni, hogy hogyan lehetne a valós történéseket megelőzni, nem futni a képek után. Ma délelőtt is túlórát kellett kérnünk a tolmácsoktól. Már látom, hogy ma délután is ez lesz vagy angolul folytatjuk. Minden esetre nagyon hasznos lenne, hogyha a koordinátorok csak két percig beszélnének, és a többi képviselő egy percig, mert 35-en jelentkeztek, és már most meghaladtuk az időkereteket. Kérem, hogy segítsenek ebben. Intfeld asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon Rövid leszek. Mindenek előtt üdvözlöm a biztos asszonyt itt a szakbizottságban. Először is azt mondta ön, hogy mostantól a bizottság csak bizonyítékok alapján fog szakpolitikákat kialakítani, ezt csak üdvözölhetem. Tehát a múltal ellentétben mostantól csak az Európai Bíróság által jóváhagyott szabályokat fog javasolni az EDPS és a FRA is felvethetőjét. Aztán azt előttem szóló és hangsúlyozta a végrehajtás fontosságát, mert tényleg sok új szabályt alkotunk, de szánalmas a végrehajtásuk. Hivatalosan is kérném, hogy akár csak a belső piaci területen, most már legyen egy eredményező tábla az Európai Bizottságnál a biztonság és igazságszolgáltatás övezetében elért eredményekkel kapcsolatosan. 2009 óta kötelező a tagállamok számára, hogy a az útlevelekben el tudják olvasni megfelelő berendezésekkel az új lenyomatokat, és még mindig 14 tagállam teljesítette ez csak, 11 év elteltével mit tesz a bizottság? Aztán nagyon keveset beszél a az Európai Bizottság az úgynevezett rendészeti irányelvről. Itt alapvetően Görögország, Szlovénia, és más tagállamok még mindig nem ültették át ezt az irányelvet, ami alapvetően a 2008-as adatvédelmi keret határozatra épül az iPhone ügy után. Aztán a terrorizmus és radikalizmus elleni küzdelmük. Remélem, hogy a szélső jobboldali terrorizmus ellen is fellépnek, illetve a nők elleni erőszak ellen is, mert hogyha nők ezreit verik meg évente, az komoly probléma. Végül pedig az Európollal kapcsolatban üdvözlöm azt a javaslatot. Kérem még 10 másodpercet adjon, hogy befejezzem a mondatot. Üdvözlöm a javaslatukat, hogy a mandátumot aktualizálják, de ne csak a magánszektorral való információ cserére, hanem a műveleti jogköröket is aktualizálni kell. Egyes tagállamokban a rendőri szervek is részesei a korrupciónak. Végül pedig azt várjuk, hogy a bizottság olyan költségvetési javaslattal is él, ami arányos az Európoltól várt feladatokkal. Köszönöm megpróbálom betartani a két perces időkeretet. Én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a biztos asszony ismertetőjéért, és nagyon várjuk az új uh, hatás tanulmányt az új szabályokról, és remélem, hogy ebben szerepelni fog, hogy milyen új szabályokra van szükség, illetve a rendelkezésre álló szabályokkal mi a helyzet, illetve az adatvédelmi norma esetében az esetjog elég egyértelmű. Tehát nagyon sok eszköz van az eszköztárban, amelyeket nem használunk ki teljes mértékben, vagy nem hajtunk végre, gondoljunk az isztambuli egyezményre. Nagyon sok tagállam nem ratifikálta még ezt. Mit tud tenni a biztos asszony annak érdekében, hogy ezt az űrt betöltse. Még mindig megvan a kölcsönös bizalmatlanság. Remélem, hogy ez csökkenni fog. Jogállamisági problémák, bizalmatlanság. Úgy gondolom, hogy az eljárási garanciák normáit is harmonizálni lehet, illetve a körülmények figyelembevételét aztán az új kábítószerellenes agenda bízom benne, hogy figyelembe veszi azt, hogy különböző megközelítések érvényesülnek a drogpolitikában, a tagállamokban, és lehet, hogy a legalizáció hatékonyabb és kevesebb jövedelmet ad a bűnözőknek, mint hogyha szigorítunk. Utolsó dolog az ügynökségekkel kapcsolatban, hogyha a együttműködést tovább akarjuk erősíteni, nem feltétlenül új szabályokkal, akkor az Eurojust, az Europol megerősítése fontos. Ők strukturális finanszírozás alapján működnek, EU szinten és nemzeti szinten is biztosítani kell az erőforrásokat számukra oly módon, hogy hatékonyan és előre jelezhetően dolgozhassanak a jövő érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen az idétől. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony az európai stratégiát említette, a kiberbűnözés, terrorizmus, szervezetbűnözés elleni fellépést. Én a határon túlnyúló szervezetbűnözésről beszélnék, a, az embercsempészetről, migránsok csempészetéről, prostitúcióra kényszerítésről, terrorizmusról, még nagyon messze vagyunk attól, hogy hatékonyan végleg fel tudjunk lépni e jelenségekkel szemben. Jobb igazságügyi és rendészeti együttműködésre van szükség, ami figyelembe veszi a regionális és nemzeti különbségeket, hatékonyabb információcserére a tagállamok között, mert nap mint nap azzal találkozunk, hogy az európai ágenda ellenére nagyon sokan kivannak szolgáltatva ezeknek a jelenségeknek. Egyre innovatívabbak a bűnöző szervezetek, a technológia az ő szolgálatukban áll, gyorsan fejlődik, és mögötte futnak a bűnöző szervek. A tanácsban folyik a vita a bűnözés jövőjéről, ugyanakkor a bűnözés kihasznál minden lehetőséget. A nyitott kapus politika ezüstálcán kínálja a lehetőségeket a bűnözőknek radikalizációt is jelent a bevándorlás, és a belső biztonságot veszélyezteti, különösen az Afrikából eredő konkrét és komoly programra van szükség. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük önnek, EKR, Pokacsini úr. Nem? Nem. Kankó asszony, nem? Mégiscsak ön? A nevét nem látom. Kankó asszony, vagy ön fogja az EKR nevében elmondani? Kankó asszony. Um, Köszönöm szépen, hogy ezt a, hang, ezt a fontos eh, kérdést így hangsúlyozni tudjuk. Eh, fontosnak tartom, hogy eh, az Európol tovább információt kapjon, ez a bűncselekményekkel szembeni harcban nagyon fontos. Az új megbizatása kapcsolatban úgy gondolom, hogy a bejelentést követően december 4-e óta most itt van az ideje, hogy az ügynökségek végre megmutatják, hogy milyen jogi forrásokat tudnak dolgozni, nem egészen világos, ez egyelő, egyelőre az emberek joggal kérdezik, kérdezik a, az a határellenőrzés területén például is. Az összes célt tudjuk támogatni, de nagyon fontos, hogy a neme országokba való visszatérít érintett személyeket is segítsük. Pontosan az ő érdekükben fontos, hogy a kizsákmányolásra szemben megvédjük őket. A az Európai Uniós lépésekben nagyon fontos lesz ez a terület. A közbizalom, a közbizalmának visszanyerése szempontjával is. Mit kíván a bizottság tenni annak érdekében, hogy harmadik országokba való visszatérített személyek számát növelje, és hogyan próbál a területen előrelépni, hiszen nagyon sok nő, lány kerül ebbe a helyzetbe, és az ő érdekéket szolgálná a, a teljes épp visszatérítés. Ha jól tudom, Déli asszony, igen, a GUEN nevében. Konkrét kérdéseim vannak három területre vonatkozóan. Az első a Schengen információs rendszer, illetve az engedélyezetlen adatbázis másolások, amelyet Nagy-Britannia végz, csinált, és ez teljes mértékben megsértette a szabályokat, hiszen átadta nem sengeni tagoknak 2015-2017-ben. Kíváncsi vagyok, mi a magyarázat arra, hogy miért van ilyen késedelem, miért nem kezelték egy jogsértési szerződésszegéses eljárásra le, ezt minek kellett várni, és miért kellett a jogsértéseket követően, miért nem függesztették fel az elkövetőket a jogsértés feldelésetet követően, és mit fognak tenni azért, hogy az adatbázis átadásától védjék azokat, akiknek a személyiségi jogait sértették. Miért írtak alá Egyesült Királysággal egy ilyen megállapodást, azzal, hogy látható volt, hogy nem lesznek továbbiakban Európai Uniós tagországok, és ez hátrányt jelent majd a Schengen információs rendszerre. Pedig más országokat is problematikusnak te- találtak a SZISZ rendszer kezelésében. Ez a, az első, a második a, a jogszerű lehallgatások, különösen a a kiberbiztonság szempontjából. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a 4G normákba ezt beépítsék, legalábbis a protokoll szintjén nagyon fontos ez, mert már a lehallgatások problémát jelentenek. Arról beszélt, hogy ezt megfelelően kell kezelni, de ténylegesen mit ért azon technikai értelemben? hogyan fogják a technikai, a műszaki leírásokat megváltoztatni azért, hogy a 4 g biztonsági előírásait ne sértsék meg. Végül pedig említette a terrorista támadásokat. Valóban az Európa biztonságosát téletele az, az lenne, hogyha nem avatkoznánk be a közel-keleten, a déli területeken, hiszen ettől indulnak el leginkább az erőszakos cselekmények. Köszönöm szépen. Biztos úr, ugye most még a tagok kérdéseit meghallgatjuk, egy percre maximum tagunként, képviselőnként. Nem szabad, hogy nagyon nagy késedelmünk legyen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Biztos asszony, eh, múlt héten Venezuela területéről Madridba érkezett az ENSZ megállapodások megsértésével magángéppel, a volt eh, elnökasszony és azt állították, hogy, és a spanyol kormány prominens tagjai várták őt. Azóta 5-6 különböző további hírt kaptunk. A fő képviselő azt mondta, hogy a tagállamoktól függ az ENSZ szankcióinak végrehajtása. Kérdésem, ezt a jogszerű belépést, ezt valóban az Európai Uniós szankciók megsértéseként értékelje, tehát amit a venezuelai alelnök tett, és kértek-e vonatkozó információt a spanyol kormánytól arra, hogy tisztázzák ezt a kérdést, hiszen ez befolyásolja a teljes szankcionálási rendszert, amit az európai külpolitikával kapcsolatban akarunk érvényesíteni. Izer asszony, egy percben. Köszönöm. Köszönöm én is a bevezetést, és eh, bizt, eh, Johansson biztosnak említette, hogy mennyire fontos eh, az elhatározottak végrehajtása, ugyanakkor pedig a kölcsönös bizalom is az, annak érdekében, hogy a különböző fenyegetésekkel is tudjunk foglalkozni az EU belpolitikájával, ezek részeként a terrorista támadásokat és szervezett bűnözést. Ami a belbiztonsági stratégia jövőjét illeti. A kérdésem az, hogy sikerült-e meghatározni már azokat az új intézkedéseket, vagy speciális vonásokat, amelyek a, az erőszakos szervezet bűnözésre utalnak hogyan akarják például a csempészést eh, kezelni, hiszen ez a, ezen csoportok számára jelentős eh, bevételt is jelent. Egy másik terület, ami nekem fontos, az az embercsempészés, vagy csempészés általában említette ön is ezt a bevezetőjében. Azt hallottuk ma, hogy eh, eltörlik az embercsempészete koordi- elleni akció koordinátorának a, a posztját, ez nagyon rossz lenne. Mm, a kérdésem tehát, hogy ez így, így van-e. Jó, Sméke úr. De ő a kép a végén szeretne. Jó, akkor kérdezem a képviselőasszonyt, hogy kívánna ő is hozzászólni. Igen, köszönöm szépen a fejlődési jelentés nagyon fontos a tranzit területére, és tavaly októberben azt mondták, hogy workshopokat fognak szervezni a gyerekekkel kapcsolatos olyan problémák, a gyerekekkel kapcsolatos problémákra, azokra a gyerekekre gondolok, akik az ISIS által megszállt és megtámadott területeken traumatizált gyerekek voltak. Aztán ez feltűnt az is, hogy említett, hogy mennyire fontos, hogy változások legyenek, egy új terrorista profilt dolgozzunk ki. Itt vannak olyan személyek, akik nagyon gyakran gyűlöletből járnak el. A kérdésem az, hogy vannak-e tanulmányok is erre vonatkozóan, hogy mi miatt van a gyűlölet terjedése, nem csak az internet, nem csak a társadalmi változások, hanem van-e más is. Köszönöm szépen, Johansson biztos úr. Igen, a jelenlegi stratégia 2015-2020 között beszél arról, hogy az erőszakos radikalizáció megjelenik. Nincsenek konkrét kifejezések. Akkor, amikor a terrorizmussal kapcsolatos problémákról beszélt, akkor um, hallottuk azt is, hogy um, ezek általános jelenségek, a radikalizáció a terroristák körében is, a belbiztonságban is érezhető, a különböző terrorista csoportoknál. A a terrorista csoportoknak mintegy 50%-át az elmúlt 8 évben az iszlám katonaság ölte meg. A terrorizmus ellenes csoportokkal kapcsolatban azonban elhangzott az is, hogy, hogy nagyon sok dzsihadista és más radikális szerep jelenik meg, egyre világosabbá válik az, hogy az iszlamizmus egyre militánsabb, és ez óriási fenyegetés a biztonságra. Köszönöm szépen, nem akarom most a szélső jobbnak a megjegyzéseit kommentálni, de a bevezetésében Johansson úr elmondta, hogy Johansson asszony elmondta, hogy nagyon sok szempont a törvény előtti egyenlőség, például nagyon fontos. Vannak a nők elleni erőszakok, a rasszizmus, gyűlöletbeszéd a nyilvános területeken is egyre erősödik. Milyen intézkedésekre van szükség? Nos, nem pusztán politik, a rendőrségnek a lépései jöhetnek szóba, hanem adatbázisok vannak, amelyek interoperábilisát tehetők. Nagy a különbség, itt egy óriási hiány van, és remélem, hogy ön felelős biztosként helyre tudja mindezt állítani. A korábban a kollégák már említették, hogy bíróságokat be kell vonni, az Európai Adatvédelmi Felügyeletet, a FAO-t. Nos, a kérdésem, tehát a, az Európai Ügyészséget. A kérdésem azonban az, hogy mi van akkor, amikor, tehát mit akarnak tenni a nők jogainak biztosítása terén? Egy percben. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Biztos asszony, a szervezet bűnözés megkeseríti az európai állampolgárok életét. Üdvözlöm a nyilatkozatát, a mai nyilatkozatát. Az összhangban van azzal, amit múlt héten Zágrában mondott. Különösen akkor, amikor az Európol mandátumának a frissítéséről szólt, ez egy frontos vita, illetve a terrorizmus elleni szakpolitikánk frissítése is fontos. Azonban remélem, hogy ez csak az első kezdeményezések sora, amit láthatunk majd a bizottságtól, hiszen sokkal többet kell ennél tenni, és ezért kérem, ha tudja, mondja el, hogy hajlandó-e több kezdeményezést is vállalni. Például harmonizáljuk a szervezet bűnözés definícióját a tagállamok között. Illetve meg kell találni a módját annak, hogy harmadik országokból finanszírozzák a szélsőségeseket Európában. Ez komoly fenyegetés jelent a demokráciánk számára. Ezen a területen szándékoznak kezdeményezést tenni? Georgia asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos asszony, az információt, amivel ellátott bennünket. Ugye Joncseva asszony, a statisztikákról is beszéljünk, pontos erőforrásokra is szükségünk van. Amit eddig láttam, abból kétlem, hogy az Europol és az EPO a jelenlegi keretben hatékonyan tud fellépni. És még ennél is fontosabb, hogy a korrupció elleni fellépés prioritás kéne, hogy legyen. Nap mint nap felveti a fejét, és egyre nagyobb kockázatot jelent. Ezt a problémát nem ignorálhatjuk tovább, a Transparency International múlt héten egy antikorrupciós jelentést adott ki, azt mondja, hogy sok tagállamban rosszabbodik a helyzet, és például Bulgáriában elviselhetetlenné kezd válni a szintje. EU-s szinten is meg kell becsülnünk ennek a fenyegetésnek a szintjét. Sok eszközünk van, azonban nincs átfogó korrupció ellenes stratégiája az EU-nak, és ezt ideje megváltoztatni. Köszönöm. Keller asszony. Igen, köszönöm szépen, biztos asszony. Szeretnék fel, visszatérni egy pontra, amit az Európollal kapcsolatban mondott. Hangsúlyozta azt, hogy szükséges megerősíteni a mandátumokat. Valóban, Nagyobb együttműködésre van szükség a rendőri erők között, ez el, elengedhetetlen. Egy FBI, európai FBI-t szeretnék látni, legyen ez a cél. De legyenek természetesen köztes lépések is, például kezdjük a rendőrségek közötti hatékonyabb együttműködéssel, hogy a határokon átnyúló és egyre fejlődő fenyegetésekkel szemben fel tudjunk lépni, például a digitális térben, a csempészetben, akár emberek csempészetéről legyen szó, akár támadásokról legyen szó, vagy a drogcsempészetről. És szeretnék emlékeztetni azokra a kockázatokra is, amit a visszatérő külföldi harcosok jelentenek, akik szintén átlépnek a határokon, és szeretnék több kezdeményezést látni e területen, hogy együtt erősebbek legyen, és legyen egy olyan rendőrségünk, amit meg tudunk erősíteni. Köszönöm. Breyer úr, a zöldek nevében egy percben. Biztos asszony, én pozitívan szeretném említeni a otthon kitermelt terrorizmus és az illegális fegyvertartással kapcsolatos megjegyzéseit, de érdekesnek tartom, hogy az adat visszatartással kapcsolatban nem jelentett be javaslattervezetet, ami egyébként jó, mert ez igen mélyen beavatkozna az emberek magán élethez való jogába és a szabad kommunikáció jogába. Azonban úgy tudom, hogy a megfigyelési jogszabályokkal kapcsolatban lesznek új javaslatok, és ez a szakbizottság néhány héttel ezelőtt azt kérte öntől, hogy összpontosítson a meglévő jogszabályok végrehajtására, ahelyett, hogy teljesen új javaslatokat dolgoznak ki. És különösen a digitális bizonyítékok tekintetében konkrétan mit javasolnak? Ezt igazából nem értem. A az anonimitás és a titkosítás az az illegális mm, megfigyeléstől konkrétan védi az állampolgárokat, és az illegális megfigyelés az a, biztos, az a bűnelkövető kezébe adna újabb fegyvert. Úgyhogy kérem, óvatosan használjuk a retorikát ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Első beszédében arról beszélt, hogy az irreguláris bevándorlók, illegális bevándorlók visszatérésének az aránya igen alanyos, mi, a, alacsony. Milyen intézkedésekről számolhat be, mivel próbálják ezt javítani, és vannak-e megállapodások olyan országokkal, mint például Marokkó vagy Algéria, visszatérési megállapodásokra gondolok. Illetve, ha véget akarnak vetni a maffia üzleti modelljének, a földközi tenger térségében, akkor meg kell vizsgálni a regionális platformokat, és nem tudom, milyen intézkedésekről tudna beszámolni, amivel ezt javítani lehet, hogy ezt az üzleti modellt el tudjuk pusztítani, meg tudjuk akadályozni a működését, hiszen ember életeket veszítünk emiatt. És végül Gibraltár a pénzmosás egyik melegágya, valamint a drogcsempészetben is fontos szerepet tölt be. Van-e ezzel kapcsolatos tervük arra, hogy megnyitják ismét a vitát? Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, a szavait. Baszkföldön megpróbáljunk véget befejezni a béke folyamatot, ami eddig sikerrel járt, de jelen pillanatban a spanyol büntető politikák változtatására és az antiterrorista megközelítésre összpontosítunk. Ez nem vonatkozhat az etára e 2011 óta, hiszen azóta letették a fegyvert. De vannak még olyan büntetés végrehajtási egységek, ahol úgy tűnik, hogy direkt távol tartják a családjuktól a fogvatartottakat, a, a lehető legtávolabbi börtönökbe helyezik őket, és ez más tagállamok szerint is helytelen eljárás. Szeretném, ha megvizsgálnák ezt a helyzetet. A bizottság terveze valamit, ami segítene ennek a problémának a megoldásában? Köszönöm. Körner úr kezét is láttam. Köszönöm elnök úr, köszönöm a biztos asszonynak, hogy eljött ebben a szakbizottságban az adatvisszatartási rendszer súlyos botrányával foglalkoztunk a múlt héten, ez Dániában következett be. Említette, hogy személyesen meg van győződve róla, hogy adat visszatartásról szabályozást kell alkotni. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a botrány megváltoztatta-e a véleményét, hogyan ítéli meg az elektronikus bizonyíték és adat visszatartás kombinációját. Én úgy gondolom, hogy ha jó az elektronikus bizonyítékrendszer, akkor nem kell adat visszatartási szabályozás. Utolsó kérdés, tervezi-e a PNR rendszer meghosszabbítását a belügyminiszterek keményen lobbiznak azért, hogy a PNR-t bővítsék ki esetleg a vasúti vagy busz utasokra terveze ilyesmit. Colin Asri, egy perc, esik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, hogyha a szíriai, iraki iszlám állam kalifájának már nincsen fővárosa, azért még az iszlámista bűnözés nagyon aggasztó. A dzsihadisták sorsa meghatározó az európai biztonságra nézve is. A szíriai börtönökben, iraki börtönökben élnek most. A dzsihadisták gyerekeinek a hazahozatala nagyon fontos. Az édesanyjuk viszont sokszor radikalizált mit teszünk, az állampolgárok kérdezik tőlünk az ilyen veszélyes profilú emberek esetében, hogyan lehet őket előre kiszűrni. Köszönöm. Brigmond asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Humanitárius és biztonsági kérdésekben tartottunk meghallgatást, felvetődik tényleg a kérdést a dzsihadisták gyerekeinek visszahozatala. Hogyan lehet az érintett tagállamok között a koordinációt megvalósítani? A biztonsági és igazságszolgáltatási szervek is azt kérik most már, hogyha a, jogállam, hogy a jogállamainkban állítsuk bíróság elé az iszlamistákat, hogy ne tudjanak vissza szivárogni. Második kérdés a migrációs politikával kapcsolatban nem gondolja-e, hogy az emberi jogok, a szolidaritás, a befogadás és a biztonságos bejutás útja lehetővé tenni pontosan azt, hogy fellépjünk az embercsempészekkel szemben, illetve hogy az emberek jogai, így a migránsok, az emberkereskedelemnek kitett emberek jogai érvényesüljenek, és ne kelljen ezért az életüket veszélybe sodorni. Kempa awesome. Köszönöm szépen. Biztos asszony, lenne egy kérdésem az európai elfogatási parancs alkalmazásával kapcsolatban. Ez az intézkedés nagyon hatékony a szervezett bűnözéssel szemben, viszont egy sor országban már nem alkalmazzák politikai és nem érthető okok miatt. Ez volt az eset akkor is, amikor egy kommunista bűncselekménnyel vádolt gyanúsítottat nem adtak át Lengyelországnak. Nem lehet-e gondoskodni arról, hogy az elfogadó parancsot mindig végrehajtsák? Másik kérdés. A 2015-ös európai terv ön szerint mennyiben valósult meg az illegális migráció felszámolásában? 2020-ig kellett volna megvalósítani. A bizottság készíte újabb öt éves tervet végül. Utolsó kérdés, az iszlám állam harcosainak visszatérésére kérdeznék én is rá, milyen terve van arra, hogy ezek az emberek és családtagjaik ne lencsenek veszélyt. Remélem, hogy senki sem maradt ki. De igen? akkor kérem, egyetlen percben tessék, Kinicsi asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönet a biztos asszonynak is, hogy eljött a párbeszédet lefolytatni a szervezett bűnözés egyre radikálisabb, egyre jobban megveti a lábát az Európai Unióban a, a korrupció, a csalás, a bűnből származó jövedelem befektetése révén. Nagyon fontos, hogy adatot gyűjtsünk és információt cseréljünk, méghozzá hatékony módon. Ezért azt kérem, különösen a bűnből származó jövedelemmel kapcsolatos nyomozások kapcsán, hogy a gyanús műveletekről szóló információk cseréjét erősítsék meg, és gyorsabban lehessen hozzáférni a közös adatbázishoz a tagállamok rendészeti szerveinek, és egy európai hálózatot is létrehozhatnánk a korrupció ellen annak érdekében, hogy a prevenció megvalósulhasson és javulhasson az adatgyűjtés ezen a téren. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig Johansson biztos asszony, minnyáján tisztában vagyunk vele, ön is látja, hogy a nagyon sok kérdésben felvetett, nagyon sok témára nem lesz könnyű összegző választ adni, de már előre is nagyra értékeljük, hogy igyekezni fog szokás szerint túlórázunk, de hát ez része a munkánknak. Úgy gondolom, hogy jobb, hogyha mindenki fel tudja tenni a kérdését, és ön inkább összefoglaló válaszokat ad, így reagál a feltett kérdésekre, és igyekszik eh, megfelelni az elvárásainknak. Köszönöm. And some good ideas. Are... Uh, köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket és a remek ötleteket, megpróbálom megpróbálom ezeket megválaszolni, de hogyha nem, akkor úgy is fogok visszajönni, hiszen szükség van erre a folyamatos párbeszédre. Nagyon fontos, hogy a külső határokat biztosítsuk. Ez Macula asszony üzenete ez az új migrációs és menekültügyi csomagnak a fontos része is. Meg kell azonban mondjam, hogy a Schengeni térséget most nem úgy védjük, ahogy kellene. Tudjuk, hogy szisztematikus ellenőrzésekre lenne szükség, és ez nincs. Látjuk a tanulmányokból is, hogy túl sok túl sokan kerülnek át a határokon ellenőrzés nélkül, és ez most a végrehajtás kérdése. Egyszerűen a meglévő szabályokat kell betartanunk, akkor tudunk majd bízni egymásban, és akkor tudjuk a külső határokat is biztosítani, ez rendkívül fontos. Javítani kell az információ cserét is, az interoperabilitásról is beszéltek, valóban ez alapvető minden egyes tagállam fejlődését nyomon kell vizetni, és persze a bizottságnak magának az ügynökségeit is nyomon kell követnie, ellenőriznie. Szimpel asszony hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a végrehajtás. Valóban teljes mértékben egyet kell, hogy értsek önnel. Azt kell biztosítani, hogy a már meghozott döntéseket hajtsuk végre. Nem látok semmiféle ellentmondást persze, a közö, e között meg a között, hogy új határozat, új döntéseket is hozzunk, de a végrehajtás az nagyon fontos. Tehát ez a végrehajtási pontrendszer, ez valóban jó ötlet. Ez tényleg előre vinne. Az Erasmus kiterjesztése a rendőrségre vagy az igazságszolgáltatási szervekre valóban nagyon jó ötlet. Ezt meg fogom vizsgálni, hiszen ezzel a, ezekkel a programokkal élnünk kell, és használni kell az igazságszolgáltatási szervekre is, hogy tanulhassanak egymástól. Ez nagyon fontos. A nők elleni erőszak. Én egy feldasszony mondta, és mások is sokan. Nagyon fontos ez a kérdés. Úgy gondolom, a nők és a gyerekek nincsenek otthon biztonságban. Ez, ez tény. Ezért van arra szükség, hogy sokkal többet tegyünk. Persze nemzeti igazságszolgáltató szervek rendőrségnek a hatásköre ez, de hogyha európai szinten tudunk segíteni, akkor azt megtesszük. Már van párbeszéd Gálik biztos asszonyal, aki az esélyegyenlőség felelőse, a gender a nemek közti egyenlőség felelőse, úgyhogy sok mindent tehetünk együtt a téren. Europol. Valóban az Europol mandátumát aktualizálni kellene. Nagyon fontos, hogy Persze a jogszabály még nem túlhaladott, de mégis tovább lehet fejleszteni. A költségvetés is nagyon fontos. Önök közül ezt sokan említették. Tényleg szükség van az Európol számára további forrásokra. Nagyon sok feladat hárul rájuk, nagy elvárás van velük szemben, úgyhogy kell, hogy a a következő pénzügyi terv tárgyalásainál a parlament is támogassa őket. Az adatvédelem és a normák. Azt hiszem, ez is egy nagyon fontos kérdés, és fontos, az, fontos hogy azonos feltételek legyenek. Ez a bizalom előfeltétele. Csak akkor lehet erős, csak erős védelemmel tudjuk elvárni, és a minden tagállam számára azonos védelemmel lehet elvárni, hogy bizalommal működjenek együtt. Természetesen a kábítószerrel kapcsolatos új menetrend, hát erre most nem kell figyelni, hiszen az a tagállamok rendkívül sokat tesznek a e téren. Azt hiszem, a mi dolgunk az, hogy arra figyeljünk, ahol az együttműködés további előnyöket hoz határon átnyúló bűncselekmények. Igen, jobb együttműködésre van szükség, az jó adatvédelemre van szükség ehhez, interoperábilis rendszerekre, a különböző hatóságok eh, szoros együttműködés szolgáló rendszerekre. Kutatás. Nos, ez is fontos, és Európának innovációt kell elindítania, és meg kell tanulnia, hogy hogyan lehet, akár egymástól is tanulnia, hogy hogyan lehet ezeket az új fenyegetéseket kivédeni. Ez is támogatandó gondolat. A Frontex új megbizatási köre ugye tavaly decemberben indult el, és eh, ahhoz, hogy a visszatérítéseket növelni lehessen, ahhoz sokkal jobb, tehát valóban sokkal jobb kell, hogy legyünk ebben. Ez a menekültügyi és migrációs megállapodásnak tól is függ, de nem csak a Frontexen múlik mindez, jobb együttműködésre van szükség a különböző országokkal, és fontos, hogy tudjunk segíteni nekik az embercsempészekkel szemben, Egyrészt, másrészt pedig, hogy vissza tudják vinni őket, hogyha elutasítják számomra az Európai Unióba való belépés jogát. De nagyon fontos, hogy a visszatérítési döntéseknél negatív döntésnél, tehát hogyha a menekült státuszra vonatkozóan negatív döntés van, akkor a visszatérítésre valóban megfelelő formában sor kerüljön. A Schengen információs rendszerrel ugye, hogy visszaéltek, illetve Nagy-Britannia visszaért. Hát ez botrány, ez valóban botrány, veszélyes. Amit látunk ebből, az nagyon veszélyes. Van a tanácsnak ajánlása erre vonatkozóan, remélem, és ezt is figyelembe fogjuk, ezt is figyelembe fogjuk venni a következő tárgyalásoknál. Ugye nagyon gyorsan egy rövid időszakról tárgyalunk, arról, hogy mi történik majd Nagy-Britániával ez év decemberét követően, és a biztonság nagyon fontos része lesz ezeknek a tárgyalásoknak. Fogom nyomon követni, nyomon fogom követni, és eh, bármilyen kollégával természetesen általános tárgyalások is vannak, de a belbiztonság az én feladatom, és együtt eh, elnökölünk a belbiztonsági kérdések megtárgyalásánál, és mindenképpen fog, figyelembe fogjuk ezeket venni a tárgyalások során. embercsempészet. Hát itt is valóban sokkal többet kell tegyük. Meg kell, hogy mondjam, hogy a koordinátor Mirja Vasziljávó kiváló munkát végez, és ezt folytatni szeretnénk. De amit most hallottam, az alapján nem lehetséges az EU jogszabályok miatt. Tehát nem lehet még tovább meghosszabbítani őt, úgyhogy új, újra kell indítani az egész folyamatot. Nagyon sajnálom, mert nagyon jó munkát végez, és örülnék, hogyha folytathatta volna. Igyekszünk megoldást találni, de a jelenlegi jogszabályok és előírások értelmében egy külső eljárást kell indítani. Tehát új embert kell választani, igen. Lehetne ő is, de végig kell járnia. Ez csak egy láb, lábjegyzet volt, én is erre akartam rákérdezni. Tehát nem kizárt, hogy ugyanaz a személy, aki az elmúlt időszakban betöltötte ezt a e, pozíciót, e, pályázom. A tolmácsok a hozzászólást sajnos nem hallják. Válasz a pozíció az megmarad, de egy külső folyamatot kell elindítani, pályázatot. Ő is jelentkezhet, de ugye nem ígérhetjük meg, hogy őt eh, választják ki. Ez a helyzet. Mert olyan régóta van már, és a, a, már kilenc éve van, ha jól tudom, és, és meghosszabbították már a mandátumát, de most már véget kell vetni, és újra kell indítani a pályázatot. külföldi terrorista harcosok, akik visszajönnek. Sokan kérdeztek erre rá. Fontos azt is látni, hogy ez egy nemzeti hatáskör, az, hogy visszaveszik-e vagy sem, hogy nyomoznak-e, és, és hogy milyen folyamat mellett döntenek. De az Európai Bizottság mindent megtesz azért, hogy segítsük a tagállamokat ebben például bizonyítékgyűjtésben, bírósági, elind, bírósági ügy elindításában, együttműködés ösztönzésében. Tehát segíteni tudjuk azt, amit ők végeznek, de nemzeti hatáskör az, hogy eldöntsék, hogy mit, hogy hogyan járnak el ezekkel a magánszemélyekkel. A, az erőszakos szélsőségekkel kapcsolatban fontos, hogy intézkedéseket hozzunk mindenféle szélsőséges és terrorista cselekedettel szemben, amely fenyegeti az, az állampolgárokat. A dzsihadisták, mint említettük, a legnagyobb fenyegetettség a mai napig még mindig, de a szélsőjobb terrorizmus is erősödő jelenség. Ne, nem szabad azonban ezeket egymás ellen egymással szembe helyezni, mindkettő ellen harcolnunk kell. Igen, és hogy hogyan tudjuk a nők jogait védeni, mit tehetünk. Nem csak az online, nem csak online formában harcolunk a bűncselekmények ellen, hanem a valós életben is, és természetesen a, az, e- a nemzeti rendőrségeknek kell lépnie. Amit mi megtehetünk, az az, hogy a közöttük lévő határon átnyúló lépéseket segítsük, a kiberbűnözést például, elleni harcot például. Tobeja úr említette, hogy a szélsőségekkel szemben finanszírozzuk az országokat. Ez se rossz ötlet, azt hiszem érdemes lenne megvizsgálni majd. Ami pedig azt illeti, hogy harmonizáljuk vagy sem a definíciókat, hát ha, azt hiszem pragmatikusan kell eljárni, mert hogyha szükséges, akkor igen, de azért elég nagy baj lenne, hogyha rossz helyre összpontosítanánk az, erő, az energiáinkat. A korrupció valóban szörnyű és létező jelenség. Ezt önök is tudják. A jogállamiság része a bizottság nagy figyelemmel vizsgálja, különösen azt a korrupciót, amely az, e- e- különösen az európai szemeszterrel kapcsolatos korrupciót. a még több migráns visszatérítése. Valóban, ezt már említettük mi is, hogy minden szempontból többet kell tenni. Adatvisszafogás. Az Európai Bíróság, mint önök is tudják, ezt megengedte, úgyhogy egy új irányelvet kellene végig gondolni. Az Európai Bírósággal most kvázi harcban állunk, A főtanácsnak. Arra várunk, hogy a, a főtanácsnoknak a negyedik döntése is megszülessen, majd megnézzük, hogy ez alapján összetudjuk-e a, az új javaslatot állítani, vagy sem. A meglévő jogszabályokat májusban fogjuk, májusig fogjuk értékelni, úgyhogy addig még majd azt is meg tudjuk fontolni, hogy a, bekerüljön ez a javaslatba, vagy sem az újba. Igen. Pénzmosás elleni harc. Ez is nagyon fontos, és említettem, hogy ez az egyik oka annak, hogy az Európolnak a mandátumát fel kell frissíteni. Meg kell említsem azt is, hogy ez a Renners biztos feladatköre. Tehát a pénzmosás hozzátartozik. Erre vonatkozóan neki kell a javaslatot összeállítani. Yes. Köszönöm szépen, Johansson biztos asszony, és köszönetet mondunk a tolmácsoknak is, hiszen délelőtt is, és ma délután is a nagy lelkűségeket kértük, és mindkétszer megkaptuk. Azt gondolom, hogy az eszmecsere és a párbeszéd kiváló volt Johansson asszonya, és emlékeztünk olyan dolgokra, olyan pontokat is felvetettünk, amelyek akár nem legfontosabb pontjai a belső stra- biztonsági stratégiának, hanem mondjuk más témához tartoznak, de fontosak. Köszönöm a lehetőséget, és a strukturális párbeszédet remélhetőleg folytatjuk majd a belügyért és biztonságért felelős biztossal. Köszönöm szépen mindannyiuknak a részvételt.